Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Elnézést szeretnék kérni, amiért elkéstem, de meg kellett nyitnom egy konferenciát, és egy kicsit később kezdődött, rengeteg résztvevőnk van, nagyon fontos volt, és ott kellett lennem, amiatt a késlekedés miatt érkeztem ide is késve. Most megnyitom a két szakbizottság mai közös délutáni ülését, és együtt fogjuk ezt elnökölni. Ennek az ülésnek külön napirendje van, remélem, hogy a külön napirendet mindenki megkapta. Hogyha nincsen megjegyzés, akkor ezt a külön napirendet változtatás nélkül elfogadottnak tekintem. Úgy látom, hogy nincsen megjegyzés, úgyhogy akkor a napirendet elfogadtuk. Ami a tolmácsolást illeti, majdnem minden nyelven lesz tolmácsolás, kivéve a máltai nyelvet, a horvát nyelvet, illetve a szlovént. Nézzük meg, hogy hogyan is szervezhetjük meg a mai ülést. Egy rendkívül fontos jelentést fogunk ma megvitatni. Először is szeretnék gratulálni mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában és a jelentés tervezet megfogalmazásában. Nagyon jó egy, együttműködésben dolgoztak, és nagyon keményen tevékenykedtek. Szeretnék külön köszönetet mondani Fordasszonynak, mert nagyon sokat dolgozott ezen a témán, illetve a két társ jelentéstevőnek is, Gebhardt asszonynak és Kálász asszonynak. A két szakbizottság részvételével megszervezett ülésen kerül majd megvitatásra, illetve elfogadásra ez a szöveg, és úgy döntöttünk, hogy közösen elnökli majd ezeket az üléseket a két szakbizottság két elnöke. Eljárási szempontból röviden ennyit tudok elmondani, hogyha valakinek van kérdése, megjegyzése, akkor ezt most felteheti. Hogyha nincsen, akkor lépjünk tovább a hármas napi rendi pontra. és átadom a szót a társelnökömnek. Köszönöm szépen, köszönöm Buzek úr, hogy elindította ezt az ülést, és szeretném üdvözölni a látogatókat is. Nagyon sokan vannak itt a látogatói karzaton. Viszonylag ritkán szervez közös ülést két szakbizottság, de a belső piac és a digitális belső piac annyira fontos téma, hogy ez szakmailag ezt indokoltá tette. Buzek úr az első kört fogja majd elnökölni, az első körben a két jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevők szólnak majd hozzá. A második kört, amikor bárki hozzászólhat, azt majd én fogom elnökölni. Már most kezdjük összeállítani a hozzászólók listáját, úgyhogy kérném, hogy jelezze, aki szeretne majd hozzászólni a vitában, csak szépen lassan emeljék fel a táblákat, hogy fel tudjuk ezeket írni. A titkárság már írja is a hozzászólókat, kérném, hogy egy kicsit még tartsák a táblákat. Még mindig egy kicsit tartsák fenn a táblát, majd integetünk, hogyha le lehet tenni, hogy mindenkit fel tudjunk írni. Remélem, hogy senki nem fog megsértődni. Végül is úgy ültünk le, hogy a koordinátorok foglaltak helyet az első sorban és a második sorban az alelnökök és az árnyék jelentéstevők, de hát gondolom, hogy azért mindenki talált magának egy szabad széket itt a teremben. Nagyon szigorúan bánunk az idővel, először is megnézzük, hogy hányan kértek szót, és utána elosztjuk a hozzászólási időket. Fel fogom olvasni a hozzászólók listáját, hogyha valakit kihagytam, akkor az majd akkor reklamáljon, legyen szíves. Köszönöm. Köszönöm szépen, Viki. Szeretném még elmondani a látogatóknak, hogy körülbelül 100 parlamenti képviselő vesz részt ezen az ülésen, kettő szakbizottság képviselteti magát. Egyébként körülbelül 7-szer ennyi képviselőnk van, összesen 751. Amikor az Európai Parlamentben plenáris ülés van, vagy szavazás van, akkor az egész terem általában tele van, akkor minden széken ül és dolgozik valaki, akkor ugye senki más nem tudnánk leültetni. Ma szakértők, asszisztensek, politikai tanácsadók is részt vesznek a mai ülésen, illetve parlamenti képviselők. Az első sorokban a két érintett szakbizottság képviselői foglaltak helyet, körülbelül olyan 100-120 képviselőről van szó, ezt szeretném a látogatóknak elmagyarázni. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy majdnem minden nyelven követhető a mai ülés az Európai Unió 21 hivatalos nyelvén. És akkor most valóban nézzük a harmadik napirendi pontot, a digitális belső piacról szóló napirendünket. Összesen két óránk van ennek a vitának a lefolytatására. A digitális belső piaci stratégiát 2015. május 6-án fogadta el a bizottság. És most itt van előttünk ez a bizottsági javaslat, amely 16 cselekvést tartalmaz, amely három pillér alá sorolható be. A mi feladatunk az, hogy minden egyes cselekvéssel és pillérrel kapcsolatban elmondjuk a véleményünket, hogy a bizottság 2016 végére lezárhassa ezt a szöveget. Rendkívül fontos, hogy konkrét javaslatokkal álljunk elő, hogy a digitális javakhoz való hozzáférést javítani tudjuk, hiszen ez az egyik legfontosabb vitatémánk és célkitűzésünk. Megfelelő feltételeket kell teremteni a digitális hálózatok számára, esélyegyenlőséget és a digitális gazdaság fejlődését. Mint ahogy Vicky Ford elmondta az ülés elején, először is a két jelentéstevőnek fogunk majd szót adni. Ők fogják bemutatni a jelentést. Mindketten 7 perccel rendelkeznek. Ezután az árnyékjelentéstevők vagy az őket helyettesítő személyek kapnak szót fejenként 3 percben. Ezután bármely más résztvevő kollégának is lehetősége lesz kérdéseket feltenni, mint ahogy ezt Viki elmagyarázta már az imént. Tehát először a két jelentéstevő kap majd szót. Talán ABC sorrendben fogom megadni a szót, Evelyn Gebhardt, majd Kaja Kalas. Evelyn, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ebben a teremben kerül sor az ülésre, és elsősorban a társjelentéstevőnek, Alász kollégának szeretnék köszönetet mondani, nagyon konstruktív volt az együttműködésünk, azokon a területeken is, ahol tartalmilag nem értettünk egyet, mégis sikerült megfelelő döntéseket hozni, ami mindenféleképpen üdvözlendő, és szerintem majd erre még kitérünk, hiszen számos pontot meg kell vitatnunk, a két jelentéstevő a 120 képviselő nézetét tükrözi, úgyhogy szerintem a közös vitában megfelelő döntéseket tudunk majd hozni. Az 55-ös cikkkel kapcsolatos eljárás és az 54-es cikkkel kapcsolatos jelentések elég szokatlan gyakorlatot jelentenek, ide tartozik az 53-as cikk is, és néhány szervezeti kérdésben is megállapodtunk, tehát megfelelően tudjuk tovább folytatni a munkát. A téma meglehetős visszhangot váltott ki a parlamentben, illetve a közvéleményben is, ami rámutat arra, hogy mennyire fontos téma ez. Egy forradalmat élünk, egy digitális forradalmat élünk most meg, ami gyakorlatilag az élet minden vetületét, a munka minden területét érinti, és ez azt jelenti, hogy ezekben a kérdésekben nagyon széles körben kell megoldásokat, válaszokat találni a különböző kihívásokra. Olyan kihívásokra, amelyeket holisztikusan kell kezelnünk, ugyanis itt nem csak az egyes részleteket kell megvizsgálnunk, hanem összességében az általunk meghozandó döntéseket. A módosítók, a módosítások, a változások az iparban, a gyártási folyamatokban, a 3D nyomtatók területén megmutatkozik. Erről még gyakorlatilag két-három évvel ezelőtt álmodni sem mertünk volna tehát óriási változásokat élünk meg a szolgáltatások területén, a platformok kapcsán. Számos olyan lehetőség van, amelyek az online bevásárlást, vásárlást illeti, és ezek mind kihívásokat jelentenek. Ezen kívül számos változás történik a munka végzés területén is, ideértve az elektronikus kormányzást, az államigazgatást. Itt már az első lépések megtörténtek az közbeszerzések területén például. És ez azt is feltételezi, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy mi várható a jövőben, hogyan lépjünk tovább, hogyan elemezzünk a jelenlegi folyamatokat, milyen eredményekre számíthatunk, milyen követelmények, kockázatok várhatók, amelyekkel a jogalkotás során is foglalkozni kell. Tehát ezekkel a dolgokkal, vagy dolgokról nem mondhatjuk, hogy ezt már most meg lehet valósítani, de minden esetre végig kell gondolni ezeket. Elsősorban azzal kell foglalkoznunk, hogy az infrastruktúrákat hogyan kezeljük. Csütörtökön például mezőgazdákkal találkoztam, és ők azt mondták, hogy az Európai Bizottság azt várja tőlük, hogy az információikat digitálisan adják, nyújtsák be. Ugyanakkor viszont erre nincsen megfelelő infrastruktúrájuk, tehát ez számukra komoly nehézséget okoz, tehát ilyen dolgokkal is intenzíven kell foglalkozni. Ezen kívül az online vásárlások területe is igen fontos. A polgárok és a fogyasztók bizalmát meg kell teremteni az e-vásárlások, az online vásárlások kapcsán, és számos aggály is jelentkezik és az Európai Bizottság a stratégiájában is érinti ezeket. Arról van tehát szó, hogy különböző szabályokat akarunk-e az online és az offline vásárlásokra vonatkozóan, vagy a digitális és a tényleges vásárlásokra vonatkozóan, vagy eltérő szabályozások legyenek-e a határokon átnyúló vásárlások, illetve a nem határokon átnyúló vásárlások esetén. Tehát ezeket a dolgokat kell megvitatnunk, pontosan kielemeznünk, hogy a bizottság ezeken a területeken mit kíván lépni. És Encip kolléga számára is fontos téma a geoblocking, a média területén, ez a kulturális szakbizottság hatáskörét is érinti. Az online vásárlás és az a rerouting egyelőre élő gyakorlat, tehát hogyha én valahol akarok vála, vásárolni, akkor a címemet azonnal átirányítják egy másik websájtra. A platformok kapcsán is el kell, el kell gondolkodnunk a kereső programok kapcsán, hogy mennyire biztosítanak ezek egyenlő versenyfeltételeket. Ami pedig a sharing economy-t illeti, azt kell megvizsgálnunk, hogy mindez milyen hatással lesz a munka világára, ezzel a bizonytalan munkahelyek száma fog -e növekedni, és Kalifornia egy eh, mindenféleképpen figyelembe vendő példa e tekintetben. Miután eh, kifutok az időből, de sajnos nagyon sok mindent kell érintenem a témakörrel kapcsolatosan, az adatgazdálkodás, a hálózati semlegesség, ezek mind csak címszavak, az e-kormányzás, ezek azok a kérdések, amelyeket majd ki kell veséznünk, és mindegyik kapcsán rengeteg mondandóm lenne még. Köszönöm szépen. Um, but fortunately we've got co Köszönöm szépen. Kallász asszonynak adom meg a szót, és egyébként ilyen társjelentés tevőként sok mindent el lehet mondani. Kallász asszony, én is köszönöm a jó együttműködést. Gebhardt asszony, Ahogyan elmondta Gebhardt asszony, egyáltalán nem volt könnyű ez az anyag, és néha eltérő véleményen vagyunk, mégis azt hiszem, hogy egy jó, kiegyensúlyozott munkafolyamatnak voltunk a tanúi. Összességében azt gondolom, hogy fontos az, hogy a két szakbizottság jól tudjon együttműködni, különösen annak fényében, hogy nagyon sok szakbizottság munkáját figyelembe kell vennünk. Először is, ami az ütemtervet illeti, a néppárti kérést megkaptuk, miszerint 11-éről 14-ére kellene halasztanunk a szavazást. Én is támogatom ezt a javaslatot, hogyha a többi politikai frakció is támogatja ezt, és azt mondják, hogy januárban plenárisra kerül ez a jelentés. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen mindannyian megállapodtunk abban, hogy gyorsan jelentést készítünk, annak érdekében, hogy az intézményünk hallassa a hangját, amikor a digitális egységes piac jogalkotása terítékre kerül. Ami pedig a jelentés magát illeti, a legfontosabb dolgokra szeretnék központosítani az ITRE szempontjából. Egy nagyon fontos üzenet számomra az, hogyha Európának nem sikerül saját javára fordítani a digitális piacot, akkor ez nagyon-nagyon káros lehet. Az innováció, a technológia létfontosságú a gazdaságunk versenyképessége szempontjából. Mindig elmondom, hogy olyan ez, mint egy kötőgép amikor már ezt föltalálták, akkor nem kell ellene harcolni, mert már úgy is létezik. Tehát egyszerűen annyi a feladatunk, hogy el kell fogadnunk, és a változásokkal együtt kell élni, illetve meg kell nézni, hogy mit kell változtatnunk az alkalmazkodás érdekében, különben kudarcot vallunk. A digitális egységes piac célja az az, hogy a, a cégeknek megfelelő teret biztosítson a legkisebbtől a legnagyobbig, ehhez innovációbarát politikára, illetve platformokra van szükség, melynek célja az új lehetőségek kialakítása a cégek számára. Különböző piaci belépési pontokat, illetve fellendítési lehetőségeket kell azonosítani, ezt nagyon fontosnak tartom. A fogyasztó a motorja az egésznek, és ezért azt javaslom, hogy aktív fogyasztói stratégiát kell létrehozni, illetve tisztázni kell az adatok hordozhatóságát, illetve tulajdonát. Ezen kívül terveznünk kell, meg kell terveznünk az ipar digitális transformációját is, ez nem csak a, a az informatikai szektorból jön majd, hanem a más ágazatok informatikai fejleményeiből is. Ezek az ágazatok átvehetik a digitális technológiákat, és így fejlődhetnek. A bizottságnak felül kell vizsgálni a nagy adatokat, meg kell nézni, hogy hogyan lehet jobban integrálni az egységes piacot a dolgok internetjére, illetve az akadályokat és korlátokat el kell hárítani, ez is nagyon fontos, mert jelenleg az adatok egységes piacának hiánya miatt az adat által vezérelt technológiákban nem fektetnek be a cégek. És természetesen van még két másik elem, amely nagyon fontos az innováció szempontjából, először is az infrastruktúra, másrészt, illetve ez rendkívül fontos, a bizottságnak a versenyképességet meg kell őriznie a telekompiacon, illetve a hálózathoz való hozzáférés terén, a szabályokat egységesen meg kell valósítani. Szeretném azt is elmondani, hogy egy egységes telekom szabályozó nem váltaná fel a nemzeti hatóságokat. Természetesen a nemzeti hatóságoknak talpon kell maradniuk. Azonban ez az egységes szabályozó teljes képet kapna a telekom ágazatról, és odafigyel arra, hogy senki ne védje a saját piacát illetve megfelelően átlátja a belső piacot, amely rendkívül fontos az egész piac működése szempontjából. Célja az is, hogy a net semlegességet biztosítsa egységesen Európában, illetve a roaming díjak végén illetve ágazati felülvizsgálatokkor is fontos szerepük lesz végül, de nem is utolsó sorban. A közigazgatások, közigazgatási szervek, kormányok szerepe nagyon fontos az ő feladatuk, az ő szerepük. A nyitott kormány adatok, illetve a nyilvánosságra hozott adatok az innovációt fellendítik, és nagyon fontos, hogy a KKV-k új megoldásokat találjanak, illetve az e-kormányzás is meggyorsítja, segíti a cégek és az állampolgárok életét. Mindannyian időt takaríthatunk meg, és ezáltal minden könnyebbé válik. Ezért, ahogyan Gebhardt asszony is már megemlítette, nem értünk egyet mindenben, az egységes elvben, de azt látjuk, hogy valóban a cégek rendkívül sok időt takaríthatnak meg azáltal, hogy egyszer kell adatokat szolgáltatniuk, és aztán ezek közös felhasználásra kerülnek így a bürokráciát csökkenthetjük. Ezek tehát a legfontosabb gondolatok, ezeket kívántam fölvetni, és bár vannak még más kérdések is ebben a jelentésben, mégis most átadnám a szót a többieknek, kíváncsi vagyok a véleményükre, illetve remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés a kollégákkal elnök. Köszönöm szépen! mindkét jelentéstevőnek lehetősége lesz majd záró megjegyzésekre a vita végén. hadd mondjam el, hogy mindkét szakbizottság javaslata az volt, hogy december 14-én szavazzunk, ez pedig hétfő este Strasbourgban. Véleményem szerint ez egy jó, jó javaslat, és reméljük, hogy a politikai frakciók támogatják majd. Nagyon fontos, hogy januárban szavazásra vigyük ezt a témát. A szakbizottsági elnökök konferenciának javaslatát is megszerezhetjük. Vicky Ford asszonynal elérhetjük azt, hogy támogassák ezt a gondolatot, illetve az elnökök konferenciáján is jelezhetjük hogy politikailag támogatni kell ezt a, ezt a tervet, tehát januárban plenárisra visszük a témát, ez pedig azt jelenti, hogy december 14-én a két szakbizottságban szavazni kell. Most pedig az árnyék jelentéstevők következnek, illetve a helyettesek maximum három percben Először Henna Virkunennek adom meg a szót a néppárt részéről. Yes, thank you, Mr. Chair, and thank you both rapporteur. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőknek a munkát, Kálasz asszonynak, illetve Gebhardt asszonynak. Nagyon fontos jelentés, és ahogyan önök is tudják, az európai digitális gazdaság a növekedést és a munkahely teremtést segíti elő, ennek mérföldköve, illetve a hagyományos gazdaság modernizációjában is nagyon fontos szerepet tölt be. Még nincs, nem született még meg ez a digitális egységes piac, az akadályokat el kell hárítani, hogy megvalósuljon a valós digitális egységes piac, azt akarjuk, hogy a határon átnyúló szolgáltatások megjelenjenek nagyobb mértékben, versenyképes árak legyenek, illetve a KKV-k számára is ez hozzáférhető legyen. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy az új szolgáltatásokat csak akkor lehet felhasználni, hogyha gyorsan hozzáférünk az internetes felületekhez, ezért az infrastruktúrás beruházásokat támogatjuk, különösen a széles sáv esetében minden állampolgárnak kapcsolódnia kell tudni az internethez. Amikor a digitális gazdaságról beszélünk, akkor ICT iparágnak is azt kívánjuk, hogy versenyképes legyen. Az internet szolgáltatók páneurópai szintre kell, hogy lépjenek. Ezért köszönetet mondok a jelentéstervezetért, szerintem ez kiváló alapot ad a jövőbeli munkához. A jelentéstevők, illetve az árnyék jelentéstevőknek reméljük, hogy sikerül majd tető alá hozni ezt a jelentést. Van valami, amit szeretnénk megerősíteni, ez pedig az ipari alap, mivel az ITRE bizottságot képviseljük. Amikor digitalizációról beszélünk, akkor két oldalt kell megvizsgálni, először is meg kell nézni, hogy hogyan lehet felgyorsítani az ipar digitalizációját, valamint ez érinti a gyártást, az energia és transporthálózatot, a KKV-k munkáját, ezeket a területeket mind-mind meg kell erősíteni. Másodszorban pedig el kell gondolkodnunk azon is, hogy az ipar hogyan tud segíteni a társadalom digitalizációjában, hiszen ez új üzleti modelleket, új szolgáltatásokat biztosít. Ezek az aspektusok nagyon fontosak a növekedés és munkahelyteremtés szempontjából, ahogyan önök is tudják. Nagyon sok reformot kell véghez vinni, annak érdekében, hogy megszülessen a digitális korszak, Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez teljesen különböző korszak lenne, mi azonban azt szeretnénk, hogy a digitális szolgáltatások kiegészítsék a hagyományos szolgáltatásokat, egyenlő játékteret biztosítsunk az üzleti vállalkozások és a fogyasztók számára. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok lehetőséget látunk a digitalizációban, és várjuk a közös munkát a többiekkel együtt. Uh, another representative of EPP, colleague, colleague Philippe Jouvin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Tout... A, nép, a, néppárt nevében Filip képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen a munkát. Először is szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek, nagyon kiegyensúlyozott és nagyon intelligens szöveget hoztak létre. Az Európai Unióban megvásárolt termékek 52%-a az Egyesült Államokból érkezik, Hogyha szeretnénk vezető szerepet játszani a világgazdaságban, akkor sokkal jobban fel kell készülnünk a digitális gazdaságra való áttérésre. Nem csak arról van szó, hogy megkönnyítsük az új technológiák segítségével a munkánkat, hanem arról van szó, hogy teljes mértékben át kell alakítani a hagyományos gazdaságot, és át kell gyúrni ezt digitális gazdasággá. A digitális gazdaság tulajdonképpen egyfajta megosztott gazdaságot is jelent, amit jelenleg elég szerencsétlenül sikerült megfogalmazni mind a nemzeti, mind az európai jogalkotásban. Arról van szó, hogy itt óriási lehetőségek vannak, amelyeket aranyjá lehet alakítani van itt egyfajta erő, egyfajta digitális erő. Tulajdonképpen a mai gazdaságban ez a legfőbb erő, sőt, ha úgy veszük, nincs más erő, csak a digitális erő és minél többet várakozunk, annál jobban elhúznak a gazdasági szereplők előlünk, Európa elől, és egyre jobban lemaradunk. Öt nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni. Először is a jogi rendszernek a lehető legközelebbé kell, vagy lehető legközelebb kell kerülnie az online vásárláshoz, és általánosnak, európai szintűnek kell lennie. Kettő, a felelősség és a felelősség megosztás kérdését is tisztázni kell, a profitot pedig el kell osztani minden egyes szereplő között. Az elfogadhatatlan, hogy vannak olyan szereplők, akik semmilyen felelősséget nem vállalnak, és az egész profitot zsebre teszik. Ennél egy sokkal lojálisabb, tisztességesebb, igazságosabb versenyt kell kidolgozni. Itt most konkrétan a platformokra gondolok. Három. Új adórendszert kell kialakítani, az ÁFA a 20. században remekül működött, de itt a 21. században az új gazdasági modellre nem alkalmazhatóak a jelenlegi ÁFA szabályok. A következő fontos pont a gazdasági növekedés és maga az értékteremtés, amihez megfelelő tudásra és készségekre van szükség. És az ötödik fontos pont az infrastruktúra, ugyanis nincsen digitális gazdaság infrastruktúra nélkül, és mindenhol ugyanazokat a szabályokat kell érvényesíteni, vissza kell szorítani a túlzott nemzeti érdekeket, és európai szinten kell gondolkodni, lehet, hogy már ezzel is sokat mondtam, de lenne még néhány gondolatom. Európában volt számos gazdasági forradalom, feltaláltuk a könyvnyomtatást, itt volt az ipari forradalom, létrejött a mozi, feltaláltuk a repülőket, az autókat, és minden egyes ilyen forradalom fontos volt Európa számára, mert végrehajtói voltunk ezeknek a forradalmaknak, nem pedig szimpla szereplői. És hogyha most is végrehajtók akarunk lenni, akkor annak megfelelően kell cselekednünk. Köszönöm szépen, Filip! A következő hozzászólunk Kumpula Nátri képviselőasszony a szocialisták részéről az ITRE szakbizottságtól parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és dolgozhattam ezen a szövegen. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó szöveg. Jó lenne, hogyha mind a 120-an együtt dolgoznánk ezen. Nagyon örülök annak, hogy a többi szakbizottság is elmondja majd ezzel kapcsolatban a véleményét. Várjuk ezt. A bizottság is elmondta, hogy fontos a parlament véleménye, fontos a parlament válasza, és mi is reméljük, hogy a digitális belső piac tulajdonképpen kiterjed a digitális társadalom fogalmára is. Hát most nézzük, hogy mit tart elénk a bizottság. Az ITRE véleménye szerint nagyon fontos, hogy az infrastruktúrális beruházásokra nagyobb hangsúlyt fektessünk, mert Európának egyszerűen nincsen digitális jövője, hogyha digitális szakadék van. Vannak olyan régiók, amik lemaradtak, vannak emberek, akik lemaradtak, a KKV-k egyszerűen nem tudják elérni a lehetőségeket. Úgyhogy meg kell hallgatnunk az érdekelt feleket, hogy hogy kell tovább haladnunk, és fel kell használnunk a versenyképességünket és más adukat, amikkel rendelkezünk itt Európában. Vannak olyan piaci hiányosságok, amelyeket már most beazonosítottunk, vannak régiók, amik kimaradnak, lemaradnak, és a 100%-os lefedettséget el kell érnünk. A második pillér az a megbízhatóság. A megbízhatóság a szolgáltatásban és a technológiai lehetőségekben. Folyamatosan változnak a technológiai lehetőségek, ezeket ki kell használnunk, ugyanakkor biztonságossá is kell tennünk, hogy biztonságos szinten kell megtartanunk. Az ipari ágazatok részére is rendkívül fontos ez, különösen a feldolgozó ipar számára, a különböző jogi kérdések, hogy kihez tartozik a szabadalom, vagy kihez tartozik a felhasznált interfész. A feldolgozóiparban is általában az iparban konzultációt folytattunk, és úgy tűnik, hogy nem feltétlenül, vagy nem csak a technológiai forradalom fontos, hanem az is, hogy milyen társadalmi modellt választunk a digitalizálás után. Ezzel foglalkoznia kell az EMPLU bizottságnak, de természetesen más szakbizottságoknak is, ugyanis az emberek élete, az emberek munkája meg fog változni ezek miatt a változtatások miatt. Mindannyian tudjuk, hogy ezek a változások bekövetkeznek, de tulajdonképpen mi is felelősek vagyunk azért, hogy olyan társadalom jöjjön létre, amely megfelel a jövő kihívásainak. A normásításról is beszéltünk, a platform, platformokról is beszéltünk, természetesen nem csak egyfajta platform van, vannak ipari platformok is, például vannak kulcsfontosságú szolgáltatásnyújtó platformok, és a bizottsági meghallgatást is figyelembe kell vennünk. és azzal fejezném be, hogy a nemzetközi verseny rendkívül erős, és az Európai Uniót vezető szereplővé kell tennünk, különösen az 5G felhasználásában, hogy ne maradjunk le a többi kontinens mögött. Köszönöm szépen. Most az ECR nevében két képviselőnek adok szót. Először is Viki Fordnak az IMCO nevében, ő ma a társelnököm. Köszönöm szépen, én ugye a saját szakbizottságom nevében szeretnék hozzászólni. Először is ne feledjük el, hogy miért végezzük ezt a munkát. Azért végezzük el ezt a munkát, mert a digitális piacon nagyon sok akadály van, és a digitális belső piac óriási európai együttműködésre adhat lehetőséget, hogy javítsuk a versenyképességünket, munkahelyeket teremtsünk, és mi mindannyian szeretnénk Európát versenyképesebbé tenni és új munkahelyeket teremteni. Két fontos elem van, az egyik az innováció, az a tény, hogy az innováció rendkívül gyors, és ezért mindennapi munkánkban figyelembe kell venni, hogy technológiailag semlegesek legyünk, és úgy vizsgáljuk a jövőt, hogy nem zárkozunk be egy-egy technológiába, és nem adunk semmilyen technológiának monopól lehetőséget. A második fontos kérdés az, hogy a hagyományos belső piacnál sokkal inkább határtalan lesz a digitális belső piac, tehát egy abszolút határmentes belső piacsal kell majd dolgoznunk. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk más szakbizottságokkal is, és az ő véleményüket is figyelembe vegyük. A határokon átnyúló elkereskedelem rendkívül fontos mind a fogyasztók, mind pedig az ipar képviselőinek számára. Fontos, hogy fogyasztói bizalmat tudjunk kidolgozni, és ezzel nem foglalkozik a bizottság jelentése. Például azzal, hogy kevesebb bürokrácia legyen, hogy segítsük a társaságokat abban, hogy online tevékenységet tudjanak folytatni, hogy felvilágosítsuk a jogokról és a kötelezettségekről a vállalkozásokat. Ezek nem voltak benne megfelelőképpen a bizottsági szövegben, és a biztonságos fizetés sem, pedig a biztonságos fizetés az alapköve annak, hogy az emberek bízzanak az online szolgáltatásokban. A fogyasztói jogok védelme digitális vásárlásnál nagyon fontos, az is fontos, hogy elkülönítsük a digitális termékeket és a kézzel fogható árucikkeket. Mi történik akkor, amikor valaki megvásárol egy digitális terméket, és valamilyen panasza van, akkor például egy upgrade-elés lehet megoldás erre, míg ez egy kézzel fogható tárgy megvásárlásakor nem megfelelő panaszkezelés. Tehát meg kell néznünk, hogy a jelenlegi keretben hogyan tudjuk a fogyasztót védeni. A hagyományos belső piacon nyilván a fogyasztók nem szeretnek engedni a jogaikból, és amikor minimális harmonizációról beszélünk, és pár pedig arról beszélünk, és nem maximálisról, akkor ezeket a párhuzamokat nem szabad elfelejtenünk. Biztosítanunk kell, hogy mindaz, amit az emberek az interneten megrendelnek, az meg is érkezzen. Ezek bizonyos tagországokban jól működnek, máshol viszont kevésbé. A bizottság már kezdeményezte a jó gyakorlatok megosztását, de azt hiszem, hogy ez az ipar által elindított kezdeményezés kevésenél többet kell tenni, és megfelelő keretek közé kell terelnünk ezeket a jó gyakorlatokat. A geoblokkolásnál nagyon komoly és konkrét problémákat kell megoldani, már kimerítettem az időmet, de még mondanék valamit. Tehát itt a fogyasztók védelme rendkívül fontos, illetve a szolgáltatásokról szóló irányelv 22. cikke. Az áfa például komoly akadály lehet, ezzel is kell foglalkoznunk. Aztán egyetértek a néppárttal abban, hogy a gazdaság általános fejlesztése nagyon fontos, a versenyjogot át kell nézni, az adatok biztonságával kell foglalkozni, és az adatok megosztását biztonságosabbá kell tenni és nagyon oda kell figyelnünk arra, amikor a normákat megteremtjük, hogy ezek ne adhassanak lehetőséget újabb monopolhelyzetek kialakulására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez most nagyon nehéz helyzetet jelent számomra, de majd csak túlélem. És most szintén az ECR részéről, az ITRE szakbizottság részéről Hans Olaf Henkel alelnök kap szót. Egy dolgot szeretnék csak felvetni, ami már korábban is elhangzott, és én nagyon erőteljesen viseltetek ez iránt az ügy iránt. Vannak különböző ajánlások, javaslatok, viszont arra is oda kell figyelnünk, hogy mit nem szabad tennünk. Az a benyomásom, hogy amit jelenleg az Európai Bizottság készít, ez gyakorlatilag olyan célokat fogalmaz meg, amelyekre nincs szükségünk. Szerintem olyan kérdésekre kell összpontosítanunk, amit ből sokat már itt hallottunk, de a bizottság például olyan célokat is megfogalmaz, hogy milyen mértéket jelentsen az online vásárlás, mondjuk a német vagy az európai forgalmon belül. Szerintem ez teljesen hiába való dolog. Nem a bizottságnak kell előírnia, hogy mondjuk 2025-re az adott országnak az összes forgalma 51%-át interneten kell bonyolítani. Ez szerintem az egyes tagállamok saját dolga, és ez semmiféleképpen nem nincs összhangban azzal a feladattal, ami előttünk áll. Tehát az ilyen, jelent, ilyen jellegű indítványokat én nem támogatom ebben a jelentésben. Elnök, köszönöm szépen. Tehát összességében azt hiszem, hogy tartottuk eddig az időt, most pedig az ALDE képviseletében Dita Haranzova árnyékjelentéstevő következik. Köszönöm szépen és először is én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, nagyon jól kiegyensúlyozott jelentést készítettek. Három alapvető elvet szeretnék most hangsúlyozni, amit mindenféleképpen figyelembe kell vennünk az egységes digitális piac kapcsán. Először is egy keretet kell teremtenünk a piac számára. Nem szabad a piac minden egyes részletét leszabályozni. A lényeg, hogy egy általános keretet teremtsünk, mit várunk, hogy nézzen ki ez a piac, és aztán a szabad piaci szereplők töltsék meg tartalommal ezt a keretet. A vállalatoknak kell eldönteniek, hogy hogyan alkalmazzák a közös szabályokat és elveket, amiket elfogadunk. És amint létrejön egy ilyen általános keret, akkor a jogalkotóknak nekünk az a szerepe, hogy az egyes vállalkozások saját maguk módján feleljenek meg a követelményeknek. Nem háríthatjuk rá, vagy róhatjuk rájuk a digitális világot. mert egyébként az adózás és a gazdasági növekedés is kárt szenvedhet. Másodszorban a keret megteremtését követően a mi szerepünk az, hogy az innovációt ösztönözzük, támogassuk. Azokat, akik új platformokat hoznak létre. Abban kell támogatnunk, hogy új elképzeléseket próbáljanak ki, és olyan kultúrát fejlesztenek ki, amiben nem stigmatizálódnak, hogyha valami új dologgal állnak elő. És lehetővé kell tenni számukra, hogy kikerüljenek a múlt század skatujáiból. És itt az elnök utalt már a szilícium völgyre, az innováció szabadsága vezetett el végül is a digitális forradalomhoz. És miután én többször ellátogattam oda, egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy nem kell mesterséges bajnokokat, vagy külső versenyt generálnunk. És mi az eszközöket kell, hogy a vállalkozók kezébe adjuk, hogy piacra léphessenek, és olyan szolgáltatásokat, termékeket kínáljanak, amire kereslet van. És amint ez a digitális, digitális keret és innovációs kultúra kialakul, a különböző jogszabályok által még a digitális kor előtt meghatározott szabályokat és akadályokat elhárítsuk az, a digitális szolgáltatások útjából. A digitális forradalmat ugyanakkor az administratív bürokrácia területén és az iparban is alkalmazni kell. Olyan termelést kell biztosítani, ami mellett a polgárok élete megkönnyebbedik és egyszerűbbé válik. És akkor most a GUE részéről két képviselő, Cornelia Ernst, az ITRE nevében. Köszönöm szépen én is mind a két jelentéstevő munkáját. Azt hiszem, hogy egyértelműen itt egy nagyon fontos anyagról vitatkozunk és csatlakozom az előttem szólóhoz, valóban szükség van szabályokra, de csak ott, ahol szükség van ezekre, és nem minden egyes lehetséges területet kell leszabályoznunk. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni a verseny és az alapjogok védelme között. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Rengeteg dolgot lehet tenni természetesen az online vásárlások és az ezzel kapcsolatos jogok területén. Ezeket a jogokat erősíteni kell, és világos szabályokra van szükség ezen a területen. És nyilván ez átvezet a szerzői jogok kérdésére vagy területére is. El kell döntenünk, hogy mit akarunk és mit nem. Legalább ennyire fontos ugyanakkor az esetleges földrajzi hely szerinti blokkolás lehetőségének megszüntetése, erre már a kolléganőm is utalt. Itt is az egyértelműségre kell törekedni, ezt mi mindenféleképpen hangsúlyozzuk. Még nem hangzott el, hogy a különböző elvárások és szabályok mellett a hálózat semlegesség ne sérüljön. Nem szabad a diszkriminációt megengedni az adatokhoz való hozzáférés területén, és egyelő bánásmódot kell biztosítani. Ez szolgálja a hálózat semlegesség. Itt például a roaming díjak megszüntetése is ezt szolgálja ezt is fontosnak tartjuk. Amikor az infrastruktúra fejlesztéséről beszélünk, kétségtelenül ez nagyon fontos, meg kell erősíteni az infrastruktúrát. Ennek kapcsán azonban az adat biztonságnak és a személyes adatok védelmének is fontos szerepe van. Múlt héten az Európai Bíróság döntése e tekintetben nagyon fontos volt, itt egy alap jogról van szó, ami a saját személyes adatok védelmét illeti. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan megfelelő módosító indítványokkal fogunk majd élni. Köszönöm szépen. Az impó része kolléga következik. Uh, let us go further. Um, two representatives. Lépjünk tovább. A zölde két képviselője következik. Indrek Taran az ITRE részéről. Not here. Ő sincs itt. Um, Madame Julia Reda. Julia Reda, az IMCO részéről. Köszönöm szépen, természetesen nagy örömmel kitölteném a hat percet, de mégis rövidre fogom inkább a hozzászólásomat. Először is köszönettel tartozom a társ jelentéstevőknek, Gebhardt, illetve Kalasz asszonynak. Kiváló munkát végeztek, és véleményem szerint ez a vázlat, ez a tervezet kiváló alapot képez a további munkához. Egyetértünk ennek az alapvető irányvetésével, az online szolgáltatások szabályoz, szabályozásának az innovációt, illetve versenyképességet kell föllendítenie, azon kívül az alapvető jogokat meg kell erősítenie. Egy-két területre szeretném fölhívni a figyelmet, ahol szerintem mélyebbre kell menni, kiegészítéseket kell szolgáltatni, nem pedig a váltatót megváltoztatni. Az első ilyen pont a szabályozási környezet a platformokra vonatkozóan. Egyetértünk, azzal, amit leírtak, de szerintünk egy lépést hátra kell lépnünk, és meg kell nézni, hogy mi az alapvető probléma. Eddig senki nem tudta elmondani azt, hogy mi is ez a platform. Sajnos a bizottsági definíció, amelyet a konzultáció során adtak, szintén nem hoz egyértelmű definíciót. Az online szolgáltatást, illetve a szolgáltatókat vegyíti a bizottság, tehát a példákban cégekről szól, de ugyanígy a definíció a nem profitorientált cégekre vonatkozik. Ez alapján pedig azt mondhatjuk, hogy az én magán weboldalam, amelyen van egy, egy reklám, már platformnak minősül. Tehát azt hiszem, hogy ezt újra kellene gondolni, meg kellene nézni, hogy valóban az egy méret mindenkire megfelelő megközelítése különösen akkor, hogyha ehhez felelősségi körök is társulnak. Például van olyan cég, amely esetében a Twitter felfüggesztett bizonyos accountokat, amelyek a foci meccsek eredményét kommentálta, Akinek volt már ilyen szociális média fiókja, és ezt szakmai területen is használja, és felfüggesztették, akkor, akkor azt hiszem, hogy tudja, miről van szó. Szerintem nagyon egyértelmű keretről van szó, keretet kell biztosítani, meg kell védeni azoknak a jogait, akik az ilyen szociális médiát, szociális platformokat használják. Aztán ott van a digitális tartalom megvásárlása, szerintünk itt is egy alapvető probléma húzódik a háttérben, látván a fogyasztók, felhasználók elvárásait. Gondolok itt például az e-book és a normál, hagyományos könyv közötti különbségekre. Szerintem fel kell tárni, hogy az online tartalom értékesíthető ugyanúgy, mint egy termék, és az első eladás doktrinája érvényes rájuk, ugyanolyan fogyasztói jogok érvényesülnek-e? Köszönöm, mondja az elnök. Raymond úr kapja meg a szót, talán úr helyett. Nos, ahogyan elhangzott, az ITRE szempontjából megfelelő irányba halad ez a jelentés. Azon gondolkodunk, hogy mennyire vették komolyan itt a dolgokat. A 22-es pont kimondja, hogy a net semlegesség rendkívül fontos a digitális belső piac szempontjából. A ö, hálózatsemlegesség mindenféleképpen foglalkoznia kell eh, a szakbizottságnak. Ez nagyon fontos része a jelentésnek, de mielőtt eh, ez megszűnne, ezt ne vehetjük körül. Ami pedig a zero ratinget illeti, ez azt jelenti, hogy különböző szolgáltatók eh, egy meghatározott adatmennyiséget kapnak, és egy Amazon tarifát vagy Google tarifát alkalmaznak, ezt költségmentesen tudják kínálni, tehát ez azt jelenti, hogy minden nagy szolgáltató, elsősorban amerikaiak, komoly előnyöt, előnyöket élveznek, és ezek elsősorban amerikaiak, nem európaiak. Tehát ha az ITRE dönt majd, és a plenáris dönt, ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni. Ami pedig a földrajzi hely szerinti blokkolást és egyéb problémákat illeti, ha ezeket, az ezzel kapcsolatos jogokat meg akarjuk védeni, akkor szerintem a jelentés értelmét veszi. Ezt a mostani formájában jónak tartom, de vannak bizonyos dolgok, amiket komolyan venni, és a jogalkotásban megfelelő módosításokat kell majd foganatosítani, mert egyébként a szép szavak csak üresen konganak. Köszönöm szépen az IFDD részéről David Borelli, az ITRE szakbizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, én is köszönetet szeretnék mondani Gepárt asszonynak és Kálász asszonynak a munkájukért, illetve a jelentésért. Nagyon fontos terület ez, a jövőbe kívánunk tekinteni. Három megjegyzésünk lenne. Először is meggyőződésünk, hogy a digitális egységes piac kiteljesítéséhez az állampolgárt kell ennek az egésznek a középpontjába állítani, aktívan be kell vonni, különösen szakmai szempontból. Természetesen a politikusokat, illetve a gazdasági szereplőket is be kell vonni, a képzés sem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a digitális készségek nagyon fontos szerepet töltenek be foglalkoztatás szempontjából, azonban nem látok megfelelő lépéseket ebbe az irányba. Aztán ott van az infrastruktúra, a megfelelő digitális infrastruktúra nélkül semmiről sem beszélhetünk, szükség van az internethez való hozzáféréshez, a szegény családok, illetve a vidéki családok számára a szélesávú internethez való hozzáférés prioritás kell, hogy legyen. Aztán a KKV-kat segíteni kell, mindezen aspektusok tekintetében módosítókat fogunk benyújtani. Véleményünk szerint a cégek, illetve KKV-k bevétele nélkül nem lehet kiteljesíteni a digitális egységes piacot. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy mindenkit arra ösztönözzek, hogy a holisztikus megközelítést tartsák szem előtt. És ott van a kompetencia kérdése, a különböző szakbizottságok hatásköre, de nagyon fontos, hogy a, a korszaknak megfelelően járjunk el. Köszönöm. Márkozó. következik az IMCO bizottságtól, az FDD-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani mindkét jelentéstevőnek, illetve a kiegyensúlyozott megközelítésért is hálás vagyok. Nem szeretném, hogyha figyelmen kívül hagynánk azt, hogy milyen fontos ez az első közös jelentés, lehet, hogy ez egy bevezető jelentés, így is megközelíthetjük. Hiszen a digitális dimenzió eszköz a cél felé, most pedig, hogyha úgy tetszik, egy életforma. Tehát, hogyha ezen a horizonton nézünk szét, akkor azt mondhatjuk, hogy digitális állampolgárságról beszélünk, és hogyha azt akarjuk, hogy ez a digitális állampolgárság megfelelően fejlődjön, akkor nem szabad bizonyos kulcsfontosságú aspektusokat figyelmen kívül hagyni. Először is ott van az egyenlőség a fogyasztóknak, a felhasználóknak egyenlő jogokkal kell rendelkezniük, és ugyanolyan hozzáférési lehetőségekhez a szolgáltatások, a, a termékek és a tartalom esetében. Aztán ott van a geoblokkolás kérdése. természetesen nem szabad a szerződéseket megszegni, és oda kell figyelni arra is, hogy ne legyünk protekcionisták. Aktív részvételre van szükség a fogyasztók részéről, hiszen ők javaslatokat és javaslatokat adhatnak, meg kell könnyíteni számukra azt, hogy a szolgáltatáshoz hozzáférjenek, másrészt viszont a kormány szervek nek átlátható módon kell eljárniuk. Az adatok cseréjét meg kell könnyíteni, de természetesen ez azt is jelenti, hogy magasabb kockázattal kell számolniuk az állampolgároknak. Ez pedig azt jelenti, hogy meg kell, hogy őrizzük a, a fogyasztók, a felhasználók bizalmát. Oda kell tehát figyelnünk a, a védelemre, nem csak a valós védelemre, hanem arra is, hogy az állampolgárok lássák ezt a védelmet, hiszen hogyha nincs bizalom, akkor az egész új rendszer gyümölcseit nem tudjuk majd leharatni. Gondolok itt például az adatok átalakítására, Ha azt akarjuk, hogy mindenki azonos jogokkal rendelkezzen, akkor meg kell védenünk az állampolgárokat kézzelfogható módon, ez pedig azt jelenti, hogy olyan megoldásokat kell kitalálnunk, amelyek hozzáférhetőek, és nem csak arra összpontosítanunk, hogy harmonizáljuk a jogszabályi keretet. Egyenlőség, részvétel és bizalom tehát, ezek a kulcs szavak, ez a három pillér, amely véleményünk szerint a jövőbeli digitális állampolgárságot felépíti. Madame Köszönöm szépen. Barbara Kappelnek adok szót. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a két jelentéstevő munkáját. Ez ugyanis egy nagyon összetett stratégia, és nagyon összetett anyag a digitális piac kapcsolatos stratégiára vonatkozóan, tehát itt komoly kihívásokról van szó, amit szerintem nagyon jól körülírtak. Három dolgot szeretnék felvetni a bizottsági stratégiai anyag kapcsán. Ezek nagyon érdekes pontok. Az jobb online hozzáférés, ezt már mások is említették, mondjuk elég negatív felhanggal. A bizottság 11,7 milliárd eurót említ, mint megtakarítást, a KKV-k azonban mindössze csak 7%-ban kereskednek digitális módon. Másodszorban megfelelő feltételeket kell biztosítani a korszerű digitális hálózatok és infrastruktúra számára. Itt az adatbiztonság, az adatvédelem egy alapvető kritérium. Ez természetesen összefügg az ÁFA jogszabályokkal is, a versenyképességgel, a fúziók ellenőrzésével. Ezek mind olyan új területek, amelyek a digitális fejlődéssel majd együtt fognak járni, és nyilvánvalóan mindennek kapcsán a fogyasztók bizalmára kell törekednünk. A modassítókat, amiket majd elkészítek, majd arra fogok irányi, arra kívánom kihegyezni ezeket, hogy a gazdasági potenciált fokozzuk, 450 milliós, tehát ennek két milliós fejlődés várható, és ennek kétharmada nem a KKV szektort fogja érinteni. A cloud computing és egyéb szempontok is szerepelnek a bizottság ha Amikor a közbeszerzésekről beszélünk, itt kb. 15 milliárd eurót lehetne évente megtakarítani, ez egy igen komoly hozzájárulásos eredmény. A struktúrák kérdése is nagyon érdekes, hiszen egész Európában a növekedés, a munkahelyteremtés a fő célkitűzés. A széles sávú infrastruktúrába 2020-ig mindenféleképpen be kell fektetnünk, és biztosítanunk kell az interoperabilitás és végső soron a szakértők számára is egy megfelelő ütemtervet, napirendet kell készíteni a fejlesztések vonatkozásában. You rightly uh, mentioned that uh, almost 10 committees work on this issue. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Reméljük, hogy megfelelőképpen tudjuk majd befolyásolni a bizottság szövegét. 9-10 biztos, nagyon keményen dolgozik a digitális belső piacon, úgyhogy reméljük, hogy minden megfelelőképpen zajlik majd. Itt vannak a vendégeink, most új vendégek érkeztek, úgyhogy üdvözlöm az új vendégeket, úgy látom, hogy lecserélődtek a személyek a látogatói karzaton. Szeretném elmondani nekik, hogy a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság, valamint az Ipari Kutatási és Energia Szakbizottság közösen megrendezett ülésére csöppentek be. Körülbelül 120 parlamenti képviselő van most itt, akik az első sorokban ülnek és a hátsó sorokban asszisztensek, szakértők, politikai tanácsadók, az Európai Tanács, az Európai Bizottság képviselői foglalnak helyet. A vita a két szakbizottságot alkotó parlamenti képviselők között zajlik, és egy rendkívül fontos témát vitatunk meg a mai napon, ami nem más, mint a digitális belső piac. Az elnöki staféta botot átadom az IMCO részéről Vicky Fordnak. Köszönöm szépen. Most, hogy lezajlott az a rész, amikor mindenki tudta, hogy mikor és mennyi ideig szólhat hozzá, most következik a káosz, mert mindenki szeretne hozzászólni. Felolvasom a hozzászólók listáját, elnézést kérek, hogyha kihagytam valakit, ez esetben integesen. Schwab, Koratzabilt, Thun, Rozier, Steiler, Dalton, Shenelova, Rochefort, Mitzi, Moody, Yakonsari, Dante, Verheyen, Schaffhauser, and Michel, Mike who is also the Libe rapporteur. Who else? Szeretne valaki más fölkerülni a hozzászólók listájára? Kérném, hogy jelezze. Még egy hozzászóló, még kettő. Eddig nem került fel a listára? Jó, akkor egy, kettő, három. Rendben van, rendben van. Pilár, felkerülsz a listára, ne izgulj. Nem tudom, hogy ki hogyan jelezte, hogy szeretne hozzászólni. Pilár, ne izgulj, felkerültél a listára. And who's the person in? Okay. We will start and I'm going to go try and go backwards and forwards between members of different a különböző szakbizottságok képviselőinek és a különböző frakciók képviselőinek méltányos és igazságos módon fogok szót adni. Kérném, hogy mindenki tisztelje a többieket, és tartsa be a hozzászólási időt. A LIBE jelentéstevője következik elsőként. Köszönöm szépen mindkét jelentéstevőnek a remek munkát! Remek jelentés van előttünk, és reméljük, hogy a végtermék is ugyanilyen jó minőségű lesz majd. Tehát köszönjük mindenkinek a munkát. Először is azt szeretném elmondani, hogy olyan megoldásokra van szükségünk, amelyek megfelelő hátteret teremtenek majd a harmonizációhoz a különböző ágazatok között, illetve a különböző tagállamok között ez a fő célkitűzése a digitális belső piaci stratégiának. Az, hogy harmonizáljunk, és hogy ne 28 séma legyen, hanem egy közös séma. A második fontos pont a következő. Olyan megoldásokra van szükségünk, amely jövőbeli fejlődést hoz majd létre. Fontos, hogy megértsük a különbséget a jogalkotás és a technológia között és e kettő közül a technológia a gyorsabb. Természetesen komoly és szigorú jogalkotási keretre van szükség, de bizonyos területeken inkább soft law-ra van szükség, mert ez jobban megfelel az európai digitális fejlődésnek. A harmadik pont, ami nagyon fontos a LIBE szakbizottságnak az az, hogy olyan megoldásokra kell törekednünk, amelyekben mindenki megbízik. Ez a bizalom rendkívül fontos. A Libe szakbizottságban elindítottuk a munkát, és meg is fogjuk vitatni majd ezt a témát a szakbizottság keretein belül. Szeretném elmondani, hogy minden egyes kezdeményezésnek, amely a digitális belső piac stratégiája alá tartozik, meg kell felelnie az adatvédelmi szabályoknak. Méghozzá kiegyensúlyozott módon, kell figyelembe vennie az adatok védelmét, a gazdasági fejlődést és az üzleti előrehaladást. Tehát a megfelelő egyensúly az adatvédelem és a gazdasági fejlődés, az üzleti fejlődés között rendkívül fontos részét képezi majd a libés vitának. Meg kell értenünk az internet sötét oldalát is, ezért a LIBE szakbizottság az illegális tartalmak ellen, valamint a szájberbűnözés ellen nagyon komolyan felkíván lépni. Jobb biztonsági eszközökre van szükségünk, és harmonizált európai szintű válaszra nagyon sok olyan területen, amely most nem biztonságos. Folytatjuk majd a vitát a hálózati biztonságról szóló irányelven belül is. Elnézést kérek, mondja az elnök, meg kell szakítanom. Még egy utolsó pontot engedjen meg, elnök azt mondja, egy utolsó pontot, nem csak az adatvédelemre és az adatbiztonságra kívánunk koncentrálni, hanem az adatok tulajdonjogára is, ugyanis eh, ez egy adat alapú társadalom és egy adat alapú gazdaság, úgyhogy ezekre a kérdésekre is oda kell figyelni. Adtam egy plusz percet, mert a Libe szakbizottság nevében is hozzászólt, a többieknek nem fogok plusz időt adni, Pilár parancsolj. Először is szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek. Be kell vallanom, hogy én is elismerem, hogy nagyon nehéz munka volt. Remélem, hogy ez a szöveg a következő vitákhoz megfelelő alapot biztosít majd. Rendkívül fontos mindannyiunk számára, hogy globális megközelítésben dolgozzunk, és mindannyian lássuk, hogy mit kell tennünk. Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy mennyire elaprózódott a jogalkotás ezen a területen itt az Európai Unión belül, akkor mindenki számára egyértelmű, hogy a különböző sémák közötti határokat át kell törnünk, és egységes szabályokat kell kidolgoznunk. Ugyanígy a szakbizottságok közötti akadályokon is át kell lépnünk, és közösen kell dolgoznunk azon, hogy olyan európai belső piacot tudjunk megteremteni, ami valóban digitális belső piac. Ez a ránk váró feladat. Három szeretnék megemlíteni. Három általános pontot, de mindegyik nagyon fontos. Először is azt, hogy úgy gondolom, hogy az innováció, a versenyképesség, illetve az új generációk támogatása között nem látok semmilyen ellentmondást. Ez az első olyan határ, amin át kell törnünk. A második megjegyzésem a digitális átalakít, átalakításra vonatkozik. Ahhoz, hogy egységes szolgáltatást tudjunk nyújtani, ahhoz egységes jogszabályok is szükségesek. Esélyegyenlőséget kell teremteni. Hogyha két egyforma szolgáltatást nyújtanak valahol az Európai Unió két különböző pontján, akkor az egyikre nem vonatkozhatnak szigorúbb szabályok, mint a másikra, sőt lehet, hogy egyiket se kellene egyáltalán beszabályozni az interoperabilitás is rendkívül fontos, mert a fogyasztók csak így tudnak megfelelőképpen választani, és nem esnek áldozatul az egyetlen hozzáférhető lehetőségnek. Katrin Steiler. Köszönöm szépen. Arra reagálnék, amit az előttem lévő elmondott. Két nő írta meg ezt a szöveget, ez rendkívül fontos, mint ahogy Pilár kiemelte, igen, együtt kell működnünk a szakbizottságoknak, hogy megfelelő belső piacot tudjunk kidolgozni. A hozzáférhetőség nagyon fontos, a normák, az interoperabilitás és a széles sáv, mindez szükséges a sikerhez. És érdekes, hogy kevesen beszéltek a készségekről, arról, hogy nem csak a technológia legyen készen, hanem az európai polgárok is készen álljanak arra, hogy tudják használni ezeket a technológiai lehetőségeket. A tanrendet át kell alakítani, hogy mindenki képes legyen ezekhez hozzáférni. A fiam 9 éves, és remélem, hogy a digitális lehetőségeket nem csak arra fogja kihasználni, hogy játékokat játszik. Nagyon sokan egyszerűen nem tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel. Két héttel ezelőtt volt egy nagyon sikeres konferencia ezzel kapcsolatban. Ami a digitális forradalmat illeti, mindannyian átmegyünk ezen a forradalmon, ez mindannyiunkat megérint, de valószínűleg amit látunk, az csak a jéghegy csúcsa. Fontos, hogy megértsük a valós kihívásokat, és megértsük azt, hogy a jövőbeli generációk köszönetet fognak nekünk mondani azért, hogy előkészítjük nekik a terepet. Remélem, hogy az a párbeszéd, amit elindult, meg is marad. Ugyanis sokszor magukba zárkóznak a szakbizottságok, és nagyon örülök annak, hogy erre a közös találkozóra most sor került. András Schwab, köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Mindenek előtt eh, az optimizmus mellett két eh, dolgot eh, tartok nagyon fontosnak. A piaci feltételek egységesítése, a jogszabályi előírások egységesítése, ez az, amivel már a parlament évek óta foglalkozik, és már többször megállapítottuk, hogy nagyon nehéz ez az egységesség, ennek megteremtése, amikor a digitális egységes piacról beszélünk, ha ez nem működik, és ha figyelembe veszük az előttünk lévő akadályokat, a különböző 28 féle nemzeti jogszabályokat, akkor nem születhet meg ez az egységes piac, éppen ezért közösen kell fellépnünk és egységes szabályozókat teremteni. A piac <clears throat> kihasználása a piaccal való élés, erre már egy kollega utalt, ez különösen a fiatalok számára nagyon fontos, és ezt az elkövetkezendő években nem tudjuk egyértelműen megteremteni. Az ÁFA kapcsán számos KKV még mindig panaszsal él, ami megnehezíti számukra a digitalizálást. Ami pedig a geoblokkolást illeti, gondolom, hogy e témában még rengeteg vita várható. A diszkrimináció csak akkor megengedhető, hogyha ennek vannak jogi alapjai az egyes tagállamok között, és attól tartok, hogy itt számos ilyen kivétel lesz, ezen kell majd még alaposan dolgoznunk. Köszönöm szépen. Még egy szocialista képviselőre adok szót, majd az ECR, az ALDE és az ENF következik. Olga Sanalova. Köszönöm. Én megragadom az alkalmat, miután van cseh tolmácsolás, hogy csehül folytatom. Köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretnék köszönetet mondani a két kollega, két jelentéstevő munkájáért kiváló jelentés született, számos témát érint. Amikor alapvető elvekről beszélünk a piacok kapcsán, akár online, akár offline kereskedelemről legyen szó, a bizalom, a hitelesség és a méltányosság a legfontosabb. A hitelesség alapvetően összefügg a felügyeleti szervek kompetenciájával. Megfelelő kompetenciákra van szükség a felügyeleti hatóságoknál, hogy kellőképpen biztosítsuk a fogyasztóvédelmet. Ami a csomag küldést, vagy a csomagszolgáltatásokat illeti, és hogy ezek megérkeznek itt. Nem pusztán az ár kérdése vetődik fel, hanem az, hogy hány napot kell várnunk, hogy egy csomagot megkapjunk, esetleg kártérítésre jogosultak vagyunk-e, hogyha megsérült az áru. Ezek mind nagyon fontos kérdések a fogyasztók számára, ha ilyen szolgáltatásokat akarnak igénybe venni. A tisztességes verseny vagy tisztességes kereskedelem kérdését illetően. Ez szorosan összefügg a geoblokkolással. Ez egy nagyon fontos kérdés, ami nem pusztán diszkriminációs probléma, hanem a szabad hozzáférés kérdése is. Mindenki, aki a listámon szerepel, mindenki szót fog kapni, ezt biztosítani fogom, ne aggódjanak. Dodson, majd Rochford és Schaffhausen kollégák következnek, mert őnek el kell korábban mennie. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, kiváló kezdeti anyagot állítottak össze. Először is azt kell tisztában lennünk, hogy már most a digitális forradalom zajlik, és ez az egyéneket, a vállalkozókat, a fogyasztókat eh, jobb helyzetbe fogja hozni. Tehát mindenféleképpen pozitívan kell megközelíteni, nem negatívan. A digitális környezet a kulcs eh, elem, és ezt a shared economy kapcsán is látjuk. Ez egy komoly gazdasági fellendülést jelenthet pusztán a kapacitások megfelelő illesztése révén, különösebb befektetések nélkül, ami egy komoly előny. A shared economy arra is rámutat, hogy a fogyasztóknak, a polgároknak, a vállalkozásoknak nem feltétlenül kell a jelenlegi szabályokra támaszkodniuk, amikor bizonyos szolgáltatásokat igénybe vesznek. Ami pedig a geoblokkolást illeti, én személyesen ezt indokolatlannak tartom, különösen, hogyha a tartalom más tagállamban is jogilag hozzáférhető például egy kriket meccs Spanyolországban, vagy más hasonló példát is emelhetnék. tehát a hordozhatóság mindenféleképpen egy fontos szempont. Ami pedig a határokon átnyúló elektronikus kereskedelmet illeti, szerintem új szabályokra nincs szükség, a megfelelően eh, kialakított szerződéses viszonyok biztosíthatják a bizalmat. És eh, mindenkinek alkalmazkodnia kell a korszerű eh, életmodellekhez, a rugalmassághoz, a szállítási módok is rugalmasabbaká válnak. A koordináció is fontos, ugyanakkor viszont nem támogatom a harmonizált spektrum kérdését lényeg az, hogy ne legyünk protekcionisták, és ne zárjuk el magunkat a világ többi részétől. A tartalom 47%-a az Egyesült Államokból származik, mert ők azt kínálják, amire a fogyasztók igényt tartanak. A kérdés, hogy miért, mi miért nem tesszük ugyanezt? Végezetül pedig ne 500 milliós piacot nézzünk, hanem 3 milliárdos piacot vegyünk figyelembe, tehát a globális piacot, ugyanis eh, a mi szolgáltatásaink is szabadon hozzáférhetőké válnak majd. Köszönöm szépen. Robert Ross. Köszönöm szépen ezt a remek jelentést. Az a forradalom, ami most kezdődik, mélyreható forradalom lesz. Ipari forradalom, de mindent átalakít majd azt, hogy hogyan gyártjuk le a termékeket, hogy hogyan értékesítjük a termékeket, és hogy hogyan jutnak el ezek a termékek a fogyasztókhoz. Mindenki élete átalakul, nem csak a miénk, hanem a gyermekeink és unokáink élete is. Ez most a tét ott kell lennünk, amikor bekövetkezik ez a forradalom, hiszen ez a forradalom rendkívül fontos. Nem lehetünk az Amerikai Egyesült Államok vagy Ázsia utánfutója, hanem vezető szerepet kell játszanunk a saját erőnket, a saját értékeinket kell kifejezésre juttatnunk. Vannak az Európai Unióban nagyon komoly digitális témában működő vállalkozások, vannak digitális KKV-k, ezeket kell segítenünk. Bízni kell a digitális világban, ezt mindannyian tudjuk a Kulturális Bizottság és a Foglalkoztatási Bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Mi az IMKON belül aggódó szemünket leginkább a KKV-kre vetjük, és úgy gondolom, hogy a KKV-k nincsenek feltétlenül felkészülve a digitális forradalomra. Attól félek, hogy az ipari ez az új ipari forradalom gyorsabban dübörög majd, mint ahogy az európaiak el tudják sajátítani a megfelelő készségeket az új gazdaságnak a megosztás gazdaságává kell válnia, és ki kell használni a benne rejlő lehetőségeket. Minden egyes forradalom hozhat nagyon jót és hozhat nagyon rosszat is, úgyhogy készüljünk fel, hogy szociális szempontból és fogyasztóvédelmi szempontból a legjobbat hozzuk ki ebből a forradalomból. Nem engedhetjük, hogy árucikké váljon minden az interneten belül, a digitális világban, még az életünk is. Védjük meg magunkat, védjük meg az adatainkat. Mr. Schaffhauser. Schaffhauser úr. Technologies ne sont pas neutres. A technológia sohasem teljesen semleges. Átalakítja a világot, átalakítja a gondolkodást, sokszor globalizálja a gondolkodást. A tudás és a technológia mindenkinek az életére maximálisan kihat. Szeretnénk, hogy mindenki az Amazonon vásároljon, mindenki a Facebookról, hogy mindenki a Facebookon szocializálódjon, és mindenki a Google-től tanuljon? Három kérdést szeretnék feltenni. Az első a nagyon komoly versenyhelyzet. Ez a versenyhelyzet nem megfelelőképpen befolyásolja az infrastruktúrális beruházásokat. Sokszor a nagyon éles verseny visszaveti az infrastruktúrális beruházást. Ugyanis sokszor végül is a kalóz tevékenység teszi tönkre a piacot az alacsony árakkal, úgyhogy óvakodjunk a kalózoktól. Tehát ezt a nagyon veszélyes versenyt egy kicsit le kell csendesíteni a tisztességtelen verseny ellen az USA megpróbál fellépni, megpróbálja megvédeni magát. De mit tesz Európa? Hát mit tesz Európa, kérem szépen? Európa hogy ö, védi meg magát, és hogyan védi meg a polgárait? És harmadsorban szeretném megemelni, vagy meg, említeni azt a kérdést, hogy a védelem, az adatvédelem valamilyen szinten nemzeti kérdés is, úgyhogy a nemzeti vonulatot nem átugrani kell, hanem beépíteni. Hogyha a nemzeti vonalat egyszerűen ki akarják törölni, akkor semmire sem jutnak. Itt most a sorrendet próbálom követni, most még Rés kollégát, aztán váltakozva a frakciók képviselőit szólítom. Sandar, majd Mödi, Dante, Thun, Jakonsari, Csostanescu, and then getting me in great trouble because it's the vice. És akkor komoly nehéz helyzetbe kerülök, mert Gálpelc Ildikó, aki késve érkezett, szintén szót kért, a parlament alelnöke. Oh, Mitzi, yes, you were on my... Mitzi szintén a listámon szerepel. Mitzi, yeah, Hotmark. Sandra. Got it. And then... Madame la Présidente. J'ai un problème de micro. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, nem működik a mikrofonom. Na, most már igen. Én is köszönettel tartozom a két jelentéstevőnek az elvégzett munkáért, és szeretném elmondani, hogy nagyon sok mindennel egyetértek az elhangzottak közül, és természetesen egy óriási kihívásról beszélünk a digitalizáció kapcsán az Európai Unióban, ezt szabályozni kell, méghozzá közös erővel. 28 tagállam részéről. Magam részéről szeretnék a platformokra visszatérni, illetve arra, hogy nem megfelelő a szabályozás. A kis- és középvállalkozásoknak nincs semmilyen tárgyalási hatáskörük a platformokkal, már ami a hozzáférést illeti. Ezen kívül nincs megfelelő ellenőrzési lehetőség a diszkriminatív feltételekre vonatkozóan, illetve a referenciára vonatkozóan. Két javaslattal élnék, az egyik, képzeljük el azt, hogy egy gyors eljárást vezetünk be, hiszen ma a, nagyon hosszú ez az eljárás, például látjuk, hogy a Google esetét, de elképzelhető lenne egy olyan rendszer, amely sokkal gyorsabb, és gondolok itt például a telekom ágazatra. A második javaslatom az egy értékelő ügynökség létrehozása, amely a platformokkal foglalkozna, komplex technikai háttérrel, esetleg egy magán ügynökség, amely irányt mutathatna a fogyasztóknak, illetve a vállalkozásoknak. Köszönöm. Múdi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönettel tartozom önöknek, illetve a jelentéstevőknek a munkájukért egy hihetetlen jó alap ez a következő munkához. Először is hadd mondjam el, hogy a fogyasztóra összpontosítunk, és ez teljesen érthető, de a digitális egységes piac ennél sokkal nagyobb üzlettől üzletig tartó ö, aspektust is figyelembe kell venni, és ezt is be kell venni a munkába. Másodszorban az infrastruktúra keretében a magán beruházásokra fektettük a hangsúlyt, ez is nagyon fontos, de azt is látjuk, hogy itt van egy, egy közszerep is, tehát nagyon fontosak a közberuházások nemzeti, helyi és lokális szinten, gondolok itt akár a wifi kiterjesztésére és így tovább. Ezt is fel kell ismernünk. Aztán harmadsorban az állampolgárokról beszélünk, a felhasználókról, itt van a foglalkoztatás kérdése, meg kell néznünk, hogy mennyire mennyire kitettek, vagy nehezek ezek a munkák, meg kell nézni a sérülékenységet, meg kell nézni azt, hogy a szociális partnerekkel hogyan tudnánk megoldást találni, és hogyan képzeljük el a foglalkoztatási modellt. Nagyon jó lenne, ha elkerülnénk a szétválasztást, tehát azok szétválasztását, akik hozzáférnek eh, ehhez, illetve akik nem kapnak biztos munkát. Aztán ott van az élet eh, hosszig tartó tanulás, nagyon fontos, hogy ne 21 éves korban vagy 18 éves korban záródjon le a képzés, hanem megnézzük azt is, hogy az állampolgárok, a munkavállalók digitálisan hozzáférhessenek az élet hosszig tartó tanulási lehetőségekhez. Köszönöm. Anna Maria Karatza Bild. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, illetve a biztosasszonyok, a, a jelentéstevőknek a kiváló jelentésért. Ez egy keretjelentés, ezért egy-két kulcsfontosságú gondolattal szeretném kezdeni a hozzászólásomat. Először is szabad internetről, nyitott globális internetről beszélünk. Beszélünk az európai felhőről, a digitális szuverenitástól, mm, de nem erre kell összpontosítanunk, hiszen lemaradunk a világtól, de ezt nem úgy tudjuk behozni ezt a lemaradást, hogy másokat kizárunk, hanem úgy, hogy a, a fragmentációt megszüntetjük, az akadályokat elhárítjuk, és a fő okokat azonosítjuk. Ezt nagyon fontosnak tartom. Másodszorban a digitális forradalom gyorsabb, erősebb, rombolóbb, mint gondolnánk, és ez most történik, most van folyamatban, mi pedig nem vállalunk ebben vezető szerepet, föl kell ismernünk, hogy szerénynek kell lennünk, a, nem a politikusok, hanem a vállalkozók, a kutatók, a tudósok állnak az előtérben, tehát nagyon fontos, hogy ne maradjunk le. Mi segítők vagyunk, facilitátorok, illetve szabályozók. Mi a szerepünk? A szerepünk az, hogy a protekcionizmusra odafigyeljünk. Philip Zsüven kollégát idézném, a nemzeti érdekeket le kell zárni. Valóban a protekcionizmus a legnagyobb veszély, a digi- veszélye a digitális egységes piacnak, illetve a munkahelyeknek. Ezen kívül jogbiztonságot kell biztosítanunk, ez a feladatunk politikusként, és nagyon aggódom a bíróság döntését illetően, a Safe Harbor-re vonatkozóan nagyon jó lenne, hogyha az adatok áramlásával kapcsolatban valamilyen eredményre jutnánk, nagyon jó lenne, hogyha adatvédelmi szabályozás történne, méghozzá felhasználóbarát módon. Ami az i-kereskedelmet illeti, ezen a területen is föl kell szabadítanunk a piacot, és egy nyitott, univerzális szolgáltatást kell biztosítani a jelenlegi helyet. Meg kell nézni az áfa egyszerűsítés lehetőségét is. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Köszönöm, Nikola Danti következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek a összeállított jelentésért. Először is nagyra értékelem azt, hogy átfogó megközelítést alkalmaztak, ez nagyon jól megmutatkozik itt a, a, az ülés itt a tulajdonságaiban, különböző szakbizottságok képviselő ülnek itt a plenáris teremben együtt, tehát igen, lehet, hogy eltérőek a véleményeink, de mégis itt együtt vagyunk, közösen vizsgáljuk a digitális piac lehetőségeit, és a digitális forradalom nagyon is érinti az életünket, még akkor is, hogyha ezt nem ismerjük föl. Véleményem szerint, ami segíthet bennünket a gazdasági helyreállásban, fölállásban, az részben a digitális egységes piac, ez lehetőségeket nyílt a startupok számára is. Il fatto stesso che la, eh, le, le... Ahogyan elhangzott, az IMCO részéről maga az a tény, hogy a digitális gazdaság eh, határok nélkül online folyik, rendkívül fontos az egységes piac szempontjából. Három rövid megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Az egyik eh, nagyon fontos kérdés az e-government, digitalizált adminisztráció, a bürokrácia csökkentése, és a pénzt takaríthatunk meg, amit máshol kölhetünk el. Ehhez azonban biztonságos internetre van szükség, illetve a fogyasztóknak bízniuk kell ismét az internetben. Azt kell érezniük, hogy az adataik biztonságban vannak, és a tevékenységek, amelyeket online folytatnak, szintén biztonságosak. Aztán ott van a sharing economy. E Ez is valóságá vált a digitális világnak hála. Ez megváltoztatja a régi gazdasági képet, az Európai Bizottságnak nagyon fontos szerepet kell betöltenie, és az Európai Parlament is hozzájárul ehhez. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. El kell mondanom, hogy lenyűgöz, lenyűgözött az az ülés, amelyen részt vettem ezelőtt az ülés előtt, az online kereskedő KKV ülése volt ez, tehát erre szeretnék központosítani most, hiszen nagyon sok mindent hallottunk, bár nagyon sokan felteszik a kérdéseiket, aztán ki elmennek, ki mennek a teremből, ezzel nem értek egyet, viszont azokkal, akik itt maradtak, azokkal igen. De mégis most szeretnék az online kereskedelemre összpontosítani. Hadd mondjam el, hogy a kis és középvállalkozásokkal töltött ülés elkeserített, hiszen már mintegy hét éve ugyanarról beszélünk itt az Európai Parlamentben ezen a területen. Emlékszem arra, amikor az első egységes piaci fórum megrendezésre került itt, ebben a teremben, azt hiszem 2005-ben vagy 2009-ben, és bizonyára még emlékeznek közök közül is sokan arra, hogy megkérdeztük az online kereskedőktől, hogy mi a legfontosabb problémájuk, a legnagyobb problémájuk. Emlékszem ezekre a kisfilmekre, ezek nagy benyomást tettek rám. Például volt egy osztrák hölgy, aki mag olajat készített, de nem tudta értékesíteni egy pár kilométerrel arrébb Németországban vagy Olaszországban, a határ másik oldalán, azért, mert annyira drága volt a, a postázás ezeknek a termékeknek, hogyha már határon átnyúló kereskedelemről volt szó. Aztán voltak olyanok, akik az áfa rendszerek miatt panaszkodtak. Volt, volt egy lány, aki azt mondta, hogy szeret online vásárol, vásárolni, azonban az akadályok miatt az ő országába, az ő adott lakóhelyére nem szállítanak ki. Ezekről beszéltünk akkor és most, a mai napon. A legnagyobb szégyenemre a KKV-któl ugyanezeket a problémákat hallottam. Hát ez, ez őszintén megmondom, nagy szégyen mindannyiunk számára. Ma a saját kezdeményezési jelentésről beszélünk, de nagyon remélem, hogy ez a saját kezdeményezésű jelentés és az a tény, hogy a belső egységes piacra összpontosítunk, valóban valamilyen konkrét eredményeket hoz majd. Most két ilyenre számítok. Egyrészt egy cselekvési tervre, a szolgáltatások területén egyértelmű célra, időtervre, időkeretekre van szükség, illetve hogy megnevezzük a felelősöket, valamint a másodszorban egy cselekvési tervre van szükség a konkrét célokkal, amely a 28 különböző áfa rendszert próbálja megszüntetni. Egyetértek Filippel. Hogyha valaki azt mondja, hogy túlszabályozás történik, hát nem. Pontosan az ellenkezőről van szó. Most a 28 ha túlszabályozás történik, egyre van szükség. Köszönöm. Hey, uh, Malin Metzi. Metzi képviselőasszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek a munkát, remek munkát végeztek. Most uh, megnyithatjuk a vitát. Kettő rövid megjegyzést szeretnék elmondani, hogy nehogy túllépjem az időt. Európai fogyasztók érdekeit is. Uh, védelmét biztosítani rendkívül fontos. A fogyasztói bizalommal is foglalkoznunk kell, különben az egész belső piac, az egész digitális belső piac nem fog működni. Hogyha a fogyasztói bizalom nem működik, akkor mi sem tudunk tovább lépni ebben a gondolkodási folyamatban. Azt hiszem, hogy az egész láncnak az alapeleme a bizalom, a fogyasztói bizalom az egész Safe Harbor rendszerre lecsapott az Európai Bíróság, és megpróbálta megvédeni az európai fogyasztókat, de úgy gondolom, hogy a jövőbeli jogszabályoknak egy sokkal magasabb adatvédelmi szintre kell föllépnie, és sokkal inkább célzottnak kell lennie. A Telekom csomag a másik téma, amire szeretnék kitérni. A háromoldalú egyeztetések alatt az imco val nagyon sokat dolgoztunk a kompromisszumos javaslatokon. A bizottság elkötelezte magát, hogy az általános szolgáltatásokról szóló irányelvet felülvizsgálja, annak érdekében, hogy a felhasználói jogok javuljanak. Ez is rendkívül fontos ugyanis a digitális belső piac és a felhasználói jogok nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz megfelelő konzultációra van szükség, illetve hatástanulmányokra, az elektronikus kommunikációról szóló jogszabály keret kidolgozásában. És az utolsó pontom szintén nagyon fontos, nem beszélhetünk a digitális világról, anélkül, hogy a 3D-s nyomtatásra vonatkozó jogszabályokat tisztáznánk. Köszönöm szépen. Valóban át kell néznünk a fogyasztói jogokat, illetve az általános szolgáltatásokról szóló irányelvet is, és ezt fel is vetettük azon az ülésen, amelyen részt vettem Buzek elnökkel a múlt héten, amit a bizottsággal folytattunk le, és akkor emlékeztetük a bizottságot arra, hogy a felhasználói jogokra vonatkozó jogszabályokat napra, napra készé kell tenni. Jakonszári asszony. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes vitát folytatunk. Koretsa Bélt asszony azt mondta, hogy a digitális világgal szemben egy kicsit visszafogottabban, óvatosabban kellene viselkednünk. Úgy gondolom, hogy igaza van. És az is nagyon jó lenne, hogyha elismernénk, hogy ez egy új terület, ismeretlen területre léptünk, ahol nagyon sok előre nehezen meghatározható esemény következhet be. Ez egy kiszámíthatatlan világ. A bizottság vizsgálja a digitalizáció kihatását széles körben nézve az európai társadalomra és az európai polgárokra nézve. Fontos, hogy ezt a munkát folytassák is. Vannak olyan fontos kifejezések, mint az inkluzió, a megfelelő hozzáférés, amelyeket különösképpen vizsgálnunk kell, és ezen kívül meg kell vizsgálnunk az érzékeny és kitett csoportokba tartozó személyek jogait és érdekeit is. Például az idősekre is oda kell figyelnünk, hiszen az idős emberek hozzájárultak hosszú életük folyamán Európa prosperitásához, és most felmerül az a kockázat, hogy ezeket a generációkat egyszerűen kizárjuk a digitális világ előnyeiből, és ez szerintem katasztrofális eredményhez vezetne. A bizalom kiépítése számomra is nagyon fontos, ezzel én is maximálisan egyetértek. Mielőtt egy autót piacra bocsátanak, megvizsgálják közlekedésbiztonsági szempontból, mindenféle programozási kódok, interfészek, algoritmusok kerülnek bevizsgálásra, hogy nehogy előre nem várt negatív következmények vagy katasztrófák következzenek be, nekünk is ilyen óvatossággal kell eljárnunk. Az Európai Uniónak ebben a biztonság alapú megközelítésben vezető szerepet kell játszania. Merci, Madame la Présidente. Le développement des moyens... Elnök asszony, köszönöm szépen a kommunikációs eszközök fejlődése miatt a vállalatoknak is gyorsan kell fejlődniük. Ezért jogi szempontból és intézményes szempontból nekünk vezető szerepet kell játszani. A gazdasági kontextust alakítani kell a vállalatok fejlődéséhez, hogy az Európai Unióban megvalósulhasson a gazdasági fejlődés, úgyhogy ebből minden régió profitálhasson. Ismerjük a jelentést, az ajánlásokat, és vannak aggájaink ezzel kapcsolatban. Európa gazdasági jövőjével kapcsolatban óriási kihívások vannak, és sokkal többre van szükség, mint azok az elavult kijelentések, amiket itt olvas, olvashatunk. Az Európai Unió egészének gazdasági érdekeire kellene törekednünk, és ez a fajta föderális szerkezet azt jelenti, hogy a profit mind azokhoz a szereplőkhöz kerül, akik már így is túlzottan erősek, és a KKV-k pedig még nehezebb és kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek, mint eddig voltak, és ez már a személyi szabadság védelmét is fenyegeti. Nem szeretnénk, hogyha a franciák által megtermelt, vagy a kis vállalkozások által megtermelt profit kifolyna a kezükből. Franciaországban vannak azért még fehér foltok a térképen, ahol még 3G sincs, hogyan lehet akkor rögtön áttérni arra, hogy mindenhol legyen 5G? Hogyha elolvassuk a hatos bekezdést, akkor azt látjuk, hogy a bizottságot aggasztja némely tagállam hozzáállása. Hát én nem tudom, hogy ilyen absztrakt módon hogyan lát bele a bizottság abba, hogy Franciaország hogyan vélekedik a saját vállalkozásainak a jövőjéről. Hát Franciaország számára az a legfontosabb, hogy legyen logisztikai együttműködés, hogy legyen etikus fejlődés, ugyanakkor azt nem tudjuk elfogadni, hogy föderális érdekek érvényesüljenek a nemzeti érdekek fölött. És egyáltalán nem értek egyet a kollégával, aki azt mondta, hogy el kell némítani a nemzeti hangokat és a nemzeti érdekeket. Itt nem arról van szó, hogy elnyomjuk a tagállamokat, hanem hogy segítsük őket, úgyhogy az ENF elég sok módosító indítványt fog benyújtani, mert úgy gondolom, hogy a fogyasztók, illetve a vállalkozások személyes adataira vonatkozó jogszabályok elégtelenek. Kárpec Hokmar. Renata Zorro, and those are the last four speakers. Ez az utolsó négy hozzászóló ebben a sorrendben. Valóban elnézést kérek, hogy később érkeztem, de egy másik rendezvényről jöttem sietve ide, hogy elmondhassam, hogy alapvetően mennyire optimista vagyok e kérdést illetően ugyanakkor a pozitív hozzáállásom mellett is látom hogy számos teendőnk van még számos olyan akadály van amit igyekszünk leküzdeni de mégsem tudunk elég eredményesek lenni és ahogy madame thun is mondta bizony régóta beszélünk erről a kérdésről régóta reménykedünk abban hogy majd elérünk ehhez a korhoz aztán úgy látjuk hogy nem olyan egyszerű pedig nagyobb szükség van erre mint valaha hogyha az amerikai gazdaságot nézzük az five hundred legnagyobb vállalatból sixty six eh, versenyképes ezen a területen az európai vállalatok közül mindezt nem tudjuk elmondani ez egy szomorú valóság. vannak feladataink és vannak feltételek amelyeknek meg kell felelni. a feladatokat azokat magunknak cmezném képviselőknek hiszen jogalkotási feladatunk számos van ezen a területen mégpedig olyan egyszerű dolgokkal konkrétumokkal tudnánk segteni egy egy jelentésben ami itt a e, bemutatott jelentésekben is megvan amivel csökkenteni tudnánk jelentős mértékben az akadályokat a másik oldalról viszont az érintettek oldaláról a fogadófél oldaláról kell támogató intézkedéseket tenni gy például szerintem a vállalkozások oldaláról akik nincsenek felkésztve arra hogy versenyképesen tudjanak mozogni ebben a szektorban másrészt pedig a fogyasztók részére kell megfelelő bizalmi és biztonságos légkört megteremteni ebben is van még jelentős elmaradásunk az a véleményem hogy ezekkel a jelentésekkel hozzá tudunk eh, járulni. azzal kezdtem hogy pozitv a gondolkodásom eh, merem remélni hogy ez egy jó alap arra hogy tovább tudjunk lépni ezen az úton. köszönöm elnök asszony! gunnar i think um, first of all that we have a very good ground Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy remek vita alapunk van ezzel a jelentéssel. Véleményem szerint három téma rendkívül fontos. Az első az, hogy a digitális gazdaságban nincsen lehetőség arra, hogy a második helyen álljunk, mert mindig fennáll a választási lehetőség, hogy az elsőt választják a fogyasztók. és hogyha szeretnénk megvédeni Európát, akkor úgy, hogy mindenki mást kizárunk, akkor annak az lesz az eredménye, hogy a verseny nem lesz megfelelő. Úgyhogy egyfajta globális nyitottságra van szükség annak érdekében, hogy előre lépjünk. Az adatáramlással kapcsolatban is erre a következtetésre jutottunk, illetve a globális versennyel kapcsolatban is. A második fontos témánk a következő. Hogyha vezető szerepet szeretnénk betölteni, akkor el kell fogadnunk a változásokat. Nyitottnak kell lennünk, új bizniszmodelleket kell elfogadnunk, amelyek a digitális fejlődés részeiként jöttek létre. Tudjuk, hogy a liberalizáció mit jelent ebben a tekintetben. A gazdaságunk át fog alakulni, és a versenyképességünket meg kell tartanunk az átalakulás folyamán. a digitalizálás, az internet, folyamatosan fejlődik, és valószínűleg most egy újabb fejlődési lépcső előtt állunk. Beszéltünk a dolgok internetjéről, beszéltünk a digitalizációról, és arról is, hogy a digitalizálás nem minden ágazatot érint ugyan ugyanolyan mélyen, de azért egészen biztosan át fogja alakítani az egész gazdaságot és társadalmat. Megfelelő technikai lehetőségeket kell biztosítanunk, mert így tudjuk elérni azt, hogy például a mobil internet tekintetében az Európai Unió vezető szerepet töltsön be. És vannak a mobil szolgáltatások, a mobil biznisz és az ehhez kapcsolódó új lehetőségek. Hát abból lehet választani, hogy hagyjuk, hogy elszaladjon Ázsia és Amerika, vagy pedig a telekomtól kezdve az iparig mindenhol mi megpróbálunk vezető szerepet betölteni. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek, sok sikert kívánok, nem lesz könnyű feladatuk. a partvonalról nézve ezt a dolgot, tudom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, ugyanis kiváló alel nőkünk van, aki igen sikeres, ha megnézzük a múltját, Észtországot modernizálta, és gyakorlatilag bevezette az e-kormányzást, úgyhogy nagyon szerencsések vagyunk, és szerintem mögé kell állnunk, meg kell minden szavát hallgatnunk. Ebben a forradalomban mindig is szükségünk van egy zászló vivőre, valakire, aki előre viszi a dolgokat, és szerintem ő ez a személy. Tehát együtt kell vele működnünk. Nehéz feladatunk lesz, ugyanis otthon populista hangok esetleg arra utalnak, hogy bizonyos rövidtávú előnyöket lehetne elérni. Franciaországban is vannak ilyen hangok, és gyakorlatilag ezzel a forradalmat károsítjuk, illetve Európa jövőjét, és az amerikaiak malmára hajtjuk a vizet. Szerintem mélyebben kéne elgondolkodnunk. A Google részvényesei is európaiak, ez egy tőzsdei cég, globális vállalat. Úgyhogy kemény döntéseket kell hoznunk, és ha valamit nem értünk, akkor ne legyünk populisták, hanem kérdezzük ki a szakértő kiegyensúlyozott véleményét. És ha ezt tesszük, akkor ezzel elősegítjük, hogy a bizottság is előre léphessen, és a fiatalok számára is valós lehetőségeket kínálunk. Elnézést, hogy ön az utolsó, Renate. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, a legvégén néhány dolgot szeretnék még csak kiegészítésképpen elmondani. Először is köszönöm a jelentéstevők munkáját, ugyanis ezzel megteremtették az alapját a későbbi munkának, és köszönöm a vitát is a mai napon. Számos különböző vélemény hangzott el, és ez is jelzi, hogy pusztán még csak az elején tartunk ennek a folyamatnak. Nem akarok most populistának feltűnni, vagy olyas valakinek, aki azt mondja, hogy meg kell védenünk magunkat másokkal szemben. A mai újságokban láthatjuk, hogy az EMC Squared is felvásárolták, egy amerikai cég vásárolta fel, Ez a big data szolgáltatásokat nyújtó vállalat volt a digitális piacon. Európában azonban csak egyetlen egy cég maradt, és neki kell megállnia a versenyt ebben a szektorban. Európában azt láttuk, hogy az informatikai ágazatból számos vállalat megszűnik, például hálózati szolgáltatásokat nyújtó vállalatokra is gondolok, a Nokia, és például a nem megfelelő operációs rendszert választotta. Úgyhogy végig kell gondolkodnunk, hogy az informatikai ágazatban mi történik. Úgy tűnik, hogy a harcot elvesztettük, és reméljük, hogy nem ez következik majd be, amikor a platformokra kerül sor. Olyan nem engedhetünk meg egy olyan rendszert, amiben a platformok zártak, és nem nyitottak a versenynek. Elnök, köszönöm szépen. Négy percünk van még a tolmácsolás részéről, és ez alatt a négy perc alatt a bizottság remélem, hogy mindenre reflektál, ami elhangzott az eddigiek során. De Graf a digitális gazdaságért felelős igazgatóság részéről remélem néhány szóban tud szólni az elhangzottakhoz. Majd így gyorsabban fogok beszélni, és talán kevesebbet mondok, ahhoz képest, amit eredetileg elkészítettem. Üdvözöljük mi is a jelentést. A prioritások mindenféleképpen üdvözlendők, az ambiciózussága is, az is, hogy konkrét lépéseket és hatékony végrehajtást javasol. Reméljük, hogy januárban elfogadásra kerül ez a jelentés, és akkor ezt teljes mértékben mi is fel tudjuk használni. Azt hiszem, hogy közös, illetve hasonlóan értékeljük a problémákat, Mindenki egyetért abban, hogy az egyik legnagyobb hiányosság a széttörezettség, az egységes piac hiánya. Az, hogy az elmúlt két évben gyakorlatilag nem valósult meg semmiféle harmonizáció, és ebből fakadóan 28 különféle szabályozás létezik. Schwab úr is utalt arra, hogy a kis vállalkozás, ha mindenhol jelen akar lenni, akkor gyakorlatilag 28 alkalommal kell újra indulnia, és nem biztos, hogy kellő védelmet élvez minden tagállam jogszabálya értelmében. Úgyhogy ha így értelmezzük, vagy így elemezzük a problémát, akkor szerintem ezzel a problémával kell rögtön elsőként foglalkozni. Számos értékes elvet is említettek a képviselők, a holisztikus megközelítés. Nem egy menüről van szó, amiből válogathatunk. Itt együttesen meg kell felelnünk a jobb szabályozás elveinek, annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, és technológiai szempontból is semlegesnek kell lennünk, ugyanis a technológiák oly gyorsan fejlődnek, ezeknek ki kell állniuk a jövő próbáját. A versenyre is oda kell figyelnünk, és tudni kell, hogy nem vagyunk egyedül, egy globális gazdaság része vagyunk, számos kapcsolódási ponttal, az egyenlő feltételeket kell biztosítani, a méltányosságot és a biztonságot. Ezek az elvek, amelyek ma délután elhangzottak, és ezeket a, támogatja a bizottság is. Itt az egyik képviselő említette, hogy a bizottsági célokat akar ráoktrojálni a tagállamokra. Erről szó sincs, mondjuk például az online eladók száma, vagy hasonló, semmi ilyesmiről nincs szó. Néhány konkrétum is elhangzott az e-kereskedelemmel kapcsolatosan például 25 évvel ezelőtt a fizikai áruk terén megvalósult az egységes piac, most ezt kell biztosítanunk a digitális piacon is. A geoblokkolással szemben is fel kell lépnünk, az ingyenes információs társadalmi szolgáltatásokat is ösztönözni kell, és megfelelő eszközökre van szükség a geoblokkolás esetleges indoklására, de erre vonatkozóan nem születtek még jelentések. Ami a hát, hálózatépítést illeti, a piacnak kell elvégezni ezt a munkát, tehát többen igen helyesen utaltak a közszektorra. A zero rating az ágazatnak számos beruházás, befektetést kell végrehajtania, és itt jogi kérdéseket is meg kell vizsgálnunk. A jogbiztonság érdekében az adatbiztonság, a hordozhatóság, az adat megbízhatóság és egyéb szempontok, amely végezetül pedig a felkészültség, a képességek, a jobban felkészült szakértők nélkül nem tudjuk elérni a célunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm. A bizottság részéről kért még valaki szót? Nem. A jelentéstevők röviden szeretnének hozzászólni? Még lesz angolul, németül, franciául, románul, lengyelül és görögül tolmácsolás, a többi nyelven azonban nem. Köszönjük szépen!